akkor már csak kevés időnk maradt, le tudtuk ezt a napirendi <clears throat> pontot, most pedig egy szóbeli kérdés, az EU acélipara. Megadnám a szót Amalia Sartori asszonynak, aki a szerzője ennek a szóbeli kérdésnek. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ma itt a parlamentben ipari növekedéssel, foglalkoztatással kapcsolatos témákról volt vita, ahogyan a biztos úr is emlékeztetett rá, Tajani biztos úrral és Andor biztos úrral folytattunk vitát ezekről a témákról, aztán hosszasan beszéltünk az energiáról, majd az autóiparhoz kapcsolódó problémákról, és most folytatjuk a sort ezzel a szóbeli kérdéssel, amelyet az Ipari Szakbizottság nevében nyújtottam be, és amelyről ma este itt vitázunk. Azt a biztosítékot kaptam, hogy decemberben lesz egy állásfoglalásunk erről a témáról. Mind az, amit tegnap este megszavaztunk az ülés kezdetén, azt hiszem, hogy megerősíti azt a jelentőséget, amelyet Európa biztosít ennek a témának. Az acéliparhoz különböző ipari tevékenységek kapcsolódnak. Egyrésztről a vas, az acélipar, az öntött vasipar, és a másik irányban valamennyi iparág, amelyek ezeket a termékeket használják fel, mint például az autóipar, a gépgyártás, az építés ügy, a különféle fém termékeket gyártó iparágak, az háztartási készülékek, vegyipar és a többi. Az acélipar versenyképesen tartása tehát nagyon fontos Európa és a polgárok számára. Már 2010-ben elvesztettük első helyünket, Kína vette át ezt, és ebben az évben Európa nagyon nagy figyelmet fordít a környezetvédelmi témákra. Ezzel természetesen egyetértünk, de ez természetesen azt is jelentette, hogy megnövekedtek a termelési költségek ebben az ágazatban, ugyanakkor a nyersanyagok ára is növekedett, az energia ára egyre ö, magasabb, Európában az elektromos áram 100%-kal többe kerül, mint például az USA-ban, és ami egyes tagállamokat illeti, a ö, pénzköltség is sokkal magasabb. 2007-ben nagyon jó állapotban volt az acélipar, 470 termésegység volt, 2007-től 2011-ig 10,6%-os csökkenés következett be ezen a területen, és most 363 termelés egység van mindössze. Ami 2012-t illeti, a legnagyobb aggodalmat keltő adat az, hogy nagyon erős termelés csökkenés következett be az acéliparhoz szorosan kapcsolódó iparágokban, tehát az autóiparban és az építőiparban, amelyek csupán az elmúlt év során 3,2%-os csökkenést éltek át. Az administratív költségek, amelyek amiket viselniük kell az európai termelőknek, nagyon magasak, ezek kiegészítő költségekkel is járnak, és ez csökkenti beruházási képességünket az innovációba, illetve a kutatásba, és a delokalizációt segítik elő. Talán fel kell tennünk a kérdést, hogy az új iparpolitikai stratégia mellett, amelyet az Európai Bizottság nemrégiben elfogadott, nem lenne szükség olyan ágazati politikára, amely képes időben beavatkozni annak érdekében, hogy megfordítsuk ezeket a veszélyes tendenciákat, amelyeket Európa nem engedhet meg magának. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság cselekvési terve dolgoz ki az acéliparral kapcsolatban. Hol tart ez a munka? Miután nagyon sok jó terv volt, mint például a ö, terv, jó lenne, hogyha egy ugyanilyen terv alakulna ki az acélipar javára is. Jó lenne elgondolkodni azon, hogy talán olyan szakpolitikákat kellene kialakítani, amelyek a nagyon fontos vállalataink számára lehetővé teszik, hogy jobb körülmények között dolgozzanak, a globális versenyben helyt tudjanak állni és innovatívak legyenek. Európa újraiparosítását olyan szakpolitikáknak kell kísérniük, amelyeket támogatnunk kell, mint például a kutatás, az innováció, amelyek elengedhetetlen eszközök. Szeretnék utalni arra is, hogy a versenypolitikát is felül kell vizsgálni, ez a 90-es évek óta változatlan, és talán nem vett számot azokkal a követelményekkel, amelyekkel az európai gazdaságnak szembe kell néznie a globális versenyben. A belső piac működése nagyon fontos, az energiaköltségek kérdése is, és külön figyelmet kell fordítani a harmadik országokkal kötendő nemzetközi kereskedelmi egyezményekre. Talán fel kell vetnünk a kérdést azt illetően is, hogy egy ipari tanácsot kellene újra létrehozni a 2002-es állapothoz visszatérve. Köszönöm. E la parola. Eh, Most a bizottság alelnöke Tajani úr kap szót. Signor Presidente. Elnök úr, az Ipari Szakbizottság elnök asszonya. Az acélipar kulcs ágazat az európai ipar számára. 360 ezeren dolgoznak benne, 170 milliárd eurós forgalmat generál, és a termelésláncban központi helyet foglal el. A szerkezet átalakítás a 90-es évek összeolvadásai után az acélipar jelenleg lendületes versenyképes iparág nemzetközi szinten is. Azonban számos problémától szenved. Még akkor is, hogyha most az a világon termelt acél 12%-et Európában állítják elő, a mi vállalataink termékek 80%-át exportálják, mégis figyelmel kell lennünk arra, hogy a válság okán az euróvezetben stagnálás következett be, és egyre magasabbak a nyersanyagárak, az energiaárak. Mindez problémát jelent az acéliparban működő vállalataink számára. És ehhez hozzájárul még egy erőteljes verseny azon országok részéről, különös ázsiai országok részéről, amelyek rendelkeznek acéliparral, és ők sokkal alacsonyabb árakon termelnek. Az Európán kívüli acélgyártók esetében is ö, csökken a kereslet, az áram ö, árak sokkal magasabbak itt, mint a világon máshol, hogyha például össze akarjuk vetni árainkat az USA beli árakkal, akkor Európában kétszer annyiba kerül az elektromos áram ára, mint az USA-ban. Tehát számos problémával szembe kell néznünk ebben az általános keretben, ezért vállaltam kötelezettséget arra, és meg is tartottam ezt a kötelezettséget. Még a nyári vakáció előtt vállaltam ezt a kötelezettséget, találkozván a szakszervezetekkel és Vasberes elnökkel, magas szintű találkozókat hajtottunk végre, és egy cselekvési tervet dolgozott ki az Európai Bizottság, illetve fog kidolgozni még a következő nyár előtt. A szeptember 19-én volt egy első találkozunk, és az érdekelt felek, az ipar, a vállalatok képviselői megnevezték, hogy melyek a fő kihívások, amelyekkel az acéliparnak szembe kell néznie. Az egyik kulcsfontosságú üzenet a helyes egyensúly a különböző szakpolitikák célkitűzései között annak érdekében, hogy az ágazat versenyképességét megőrizzük, valamint a munkahelyeket is, és elkerüljük az értéklánc erózióját, mely az acéliparon alapul. A következő találkozót december 6-ára tűztük ki, és megpróbáljuk majd elmélyíteni azokat a témákat, amelyekkel már az első találkozón foglalkoztunk. Ismétlem, hogy a biztosok testülete egy cselekvési tervet fog bemutatni, mégpedig a 2013-as nyári szünetet megelőzően. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy az acélipart támogatni kell, és támogatni is lehet. Itt egy olyan válságról van szó, amely véleményem véleményünk szerint nem strukturális jellegű, hanem ahhoz a különleges helyzethez, gazdasági és általános helyzethez kapcsolódik, amely fennáll. Tehát az acélipar a következő években újra iparpolitikáink főszereplőjévé válhat. Nem véletlen, hogy az újraiparosítási szövegben kiemelünk néhány ágazatot, amelyeket különlegesen támogatni kell, az innováció eszközével is, illetve pénzügyi támogatások, jelentős pénzügyi támogatások révén, magánszemélyek, illetve közforrások révén. Itt vannak a környezetbarát építés, ugye az autóipar, a környezetbarát autóipar, maga az autóipar és az építésügy. Ez a két ágazat viszont az acélipar két fő ügyfele. Tehát az acélipar teljes mértékben részét képezi az Európai Bizottság általános stratégiájának, melynek célja, hogyan önök ezt jól tudják, és ahogyan ezt a politikai frakciók is bemutatták, az a cél tehát, hogy 2020-ig az EU gdp -je 20%-a a gyáriparból, a termelőiparból kerüljön ki. Természetesen többet kell még dolgoznunk, el kell érnünk, hogy a csúcs technológiákat is elő tudjuk mozdítani, hogy a termelők innovációs képességüket erősíteni tudják. Az acéliparban fontos az erőfeszítéseket az innovációra összpontosítani. Optimista vagyok tehát a nehézségek ellenére. Az Európai Bizottság teljes mértékben eltökélt azt illetően, hogy intenzíven dolgozzunk ezzel az ágazattal kapcsolatosan. Andor biztos úrtól is kértem, hogy vegyen részt valamennyi kezdeményezésben, amelyek célja ezen célkitűzés elérése. két szó kell, hogy legyen a fellépésem középpontjában. Egyrésztről a válságot meg kell előlegezni, előre kell látni, amely hat, Ezen válság hatásait kell megelőlegeznünk, és az iparral, illetve a munkavállalók képviselőivel és természetesen a parlamenttel is egyeztetnünk kell, mert ahogyan jól tudják, Szartori, illetve Beresz elnökök mindig is a magas szintű csoport üléseire őket is meghívtam, tehát ezt a két szakbizottsági képvis, szakbizottság képviselőjét, valamint az acélipar képviselőjét. Tehát nagyon fontos a megerőlegezés és az együttes munka valamennyi érdeket félelbeértve az Európai Parlamentet. Azt hiszem, hogy ez az a két koncepció, amelyel dolgozhatunk a következő hetekben, hónapokban, abból a célból, hogy garantálni tudjuk az acélipar jövőjét, úgy vélem, hogy ez mindenképpen kedvező jövő lehet. Dolgoznunk kell, szükségünk van a parlament támogatására, de hogyha együtt dolgozunk, mégpedig intelligensen, akkor azt hiszem, hogy elérhetjük ezt a célkitűzést, amelyben valamennyien hiszünk. A szóbeli kérdés középpontjában eh, ez a téma állt, melyet az Ipari Szakbizottság benyújtott nekem. Azt hiszem, hogy én erre úgy válaszoltam, hogy teljes mértékben egyetértek az Európai Parlament érzéseivel témát illetően. Köszönöm. Köszönöm a bizottság alelnökének. Most pedig a frakciók nevében, a néppárt nevében Frank Proust két percre. Oui. <coughs> Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr. Bizonyos területeken Európa már nem versenyképes, ez egy tény, amelyet el kell fogadnunk, de nem kell ezt elszenvednünk. Erőteljesen csökkentenünk kell függőségünket az ilyenfajta stratégiai ágazatokban, mint az acélipar. Mindenféleképpen arra van szükségünk, hogy európai szintű sürgős kezdeményezést fogalmatosítsunk. Kérdésem tehát, hogy milyen stratégiát alkalmaznak, hogy bizony kor, bizonyos kormányoknak megakadályozzák, mint például Franciaország, hogy egyedül ö, kezdjenek kontraproduktív ipari szerkezet átalakításba, akár a munkahelyeket, akár a beruházásokat illetően. Köszönöm. A következő hozzászóló a szocialisták részéről, Bernd Lange, másfél percre. Dankeschön, Herr Präsident. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, mi támogatjuk önt azon igyekezetében, hogy az európai acélipart megerősítse, támogassa, és helyesnek tartom, hogy azokat a tendenciákat ne kövessük, amelyek megmutatkoznak, gondolok a kapacitások leépítésére, csökkentésére. Az európai acélipar egyik vezetőjének cikkét olvastam nemrégiben, miszerint rengeteg munkahelyet kell megszüntetni, a kapacitásokat nagy mértékben csökkenteni kell ezen ágazatban. Ez egy nagyon nagy érvágás lenne az acélipar számára. Úgy gondolom ez nem megoldás a problémára. Biztosítanunk kell, hogy ez a rendkívül fontos ágazat az Európai Unióban stabil legyen, és fejlődési perspektívákat teremtsünk a számára. Ez természetesen az Európai Unió egyik építőeleme is volt. Emlékeztetnék az Európai Szén és Acél közösségre, amely egy megfelelő strukturális politikát dolgozott ki az acélipar számára. Úgy gondolom továbbra is szükség van egy ilyen modellre, amelyben a bizottság, a munkavállalók és munkaadók közösen dolgoznak az európai acélipar továbbfejlesztésén, és valóban innovációra is szükség van, hogy rendkívül rugalmas legyen az ágazat, főként tekintettel az energetikai fordulatra, különböző termékekre van szükség, és biztosítanunk kell azt is, hogy a versenyben is helyt álljon az acéliparunk. Tehát a mi támogatásunkat mindenképpen élvezi az európai acélipar stabilizálása számára. Most pedig Izabel Duran asszonyé a szó, egy percre. Merci, monsieur le Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy egy gondolatot Florence, illetve Lienzsi munkavállaló kapcsán megosszak önökkel egyesek egy szociális tervvel konfrontálódnak, amely nagyon elégtelen, az acélipar nagyon fontos része a gazdaságnak, biztos úr, tehát újra kell iparosítani Európát, ön a feladata ez, illetve a bizottsági, és miért decemberben indítanak a kutatási, kutatási keretprogram keretében egy cselekvési tervet? A nagy acélipari vállalatok szemére meg kell hagyni az élethez való jogot. Nagyon sokan beruháztak az emberi erőforrásokba és eszközökbe, ami az adógyi harmonizáció hiányát illeti, egyesek visszaélnek az előnyökkel, a rendelet az nem önmagában való, meg is kell szervezni a dolgokat. A széndiokszid kibocsátási kvótákat Európán kívüli üzemek felé fordították, vagy tartalékba halmozták. 950 millió kvóta van többletben, és az Axelor Mittal ezeket tartalékba helyezte és a kvóta kibocsát, a kvótákhoz kapcsolta az üzem újranyitását feltételként. Ambiciózus Európára van szükség, ambiciózus politikára. Acélipar nélkül ez nem működik. Nagyon jó lenne, hogyha az acélipar európai maradna. Eh, Köszönöm szépen. <clears throat> A zöldek nevében szólt, most pedig megadom a szót Kurszki úrnak az érdi e részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Az acélipar megszenvedi az egyre növekvő gyártási árakat, részént az energetikai és éghajlatvédelmi csomagra is visszavezethető ez, amelyel 2020-ra vonatkozóan, illetve addig csökkenteni szeretnénk az emisszió kibocsátást. Lengyelországban is 250 ezer munkahely szűnik meg. A krakkói acél üzemekben 600 munkavállalót akarnak elbocsátani, Varsóban és más városokban hasonló intézkedéseket terveznek. Üzemeket zárnak be, Ukrajnába vagy Indiába vándorolnak el az üzemek, ahol a környezetvédelmi szabályok sokkal engedékenyebbek, illetve nem korlátozzák oly mértékben az üzemeket, mint itt. A szerkezet átalakítás Európában ezáltal kevésbé valószínű, és ez aggasztó, hiszen az európai munkahelyek 6,5%-át ez az ágazat adja. Az éghajlatvédelmi és energetikai csomag felfüggesztése egyfajta megoldás lehetne, és gátat szabna további az ipar további elvándorlásának. A GUE részéről Enon képviselője szó. Avec cette question, nous sommes au cœur. Ez a kérdéssel az európai ellentmondás magához értünk. Hogyan építsük a jövőt a pénzügyi hozam érintése nélkül? a verseny mindent szétrombolhat, hiszen itt a dömpingről van szó. Az acélipar egy olyan iparág, amely Európa alapjául szolgál, nagyon sok ágazat számára tette lehetővé, hogy fejlődjön, a kutatás számára, hogy előre haladjon, az autó, a vasút, a csomagolás, az élelmiszeripar, nagyon sok minden függ tőle. Nagyon jelentős ágazat, ez rengeteg munkahely függ tőle, ez elengedhetetlen kincs a népesség számára, egy olyan ágazat, amelytől Európa jövője függ és nagy veszélyben van. Ez a nagy nemzetközi ö, vállalatok martalékául esett, ö, ez a válság rengeteg termelői kapacitást szétrombolhat, tudást semmesíthet meg, rengeteg munkavállaló életét keserítheti meg. Az ArcelorMittal középpontjában van ezeknek az eseményeknek, Liesben vagy Belgiumban, 307 milliárd dollárt helyezett át Luxemburgba az adógyi optimizáció érdekében. Mindenképpen jövedelmező akar lenni, és a munkavállalókat pedig kizsákmányolja, aztán kidobja. Európa jövője forog tehát kockán, a falhoz ö, szorítottak minket, mikor tesz valamit a bizottság Európa érdekében, és mikor vállalja végre felelősségét, kijelentve az acélipar megmentését, amely nagyon nagy tétje 2013-as évnek. Köszönöm, elnök úr. Most pedig a függetlenek részéről Mölcer úr részél, másfél percek. Köszönöm szépen, elnök úr. Az acéliparban a fejlemények nyilvánvalóan annak köszönhetőek, hogy az autóiparból eléggé kevés a kereslet. Dél-Európában egyre romlik a helyzet ezzel kapcsolatban. Közben az energia költségek is nőnek, úgyhogy nagyon nehéz helyzetbe kerül az acélipar, és idővel most a roncsipar is nehéz helyzetbe került. Igen, nagyok a költségek Európában, nagyon nagy a konkurencia globális szinten, Európán kívül olyan cégekkel, amelyeknek CO2-es bizonyítványal nem kell rendelkezniük, és ugyanakkor harmadik országokból megjelent az olcsó acél az európai piacokon, amely nem felel meg egyetlen környezetvédelmi előírásnak sem, ez pedig azt jelenti, hogy figyelembe kellene vennie ezeket a kitételeket a bizottságnak. Amikor arról van szó, hogy a kapacitásoknak az egynegyedét le kell építeni Európában, akkor figyelembe kellene venni, hogy a hosszú távú keresletet figyelembe véve, Európában 100 ezer munkahelyet fog jelenteni. Ha ez tényleg megtörténik, akkor mindenkinek tudnia kell azt, hogy Európának nagyon nagy segítségre lesz szüksége, hogy a gazdasági és szociális hatásait ennek ellensúlyozza. Köszönöm. Elnök, most pedig megadnám a szót Roberta Angelilli asszonynak két percre. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Szertori elnök asszonynak, amiért kérte ezt a vitát, az acélipar döntő jelentőségű az európai rendszer szempontjából hanyatlik, ez az munka munkahelyeket veszít. Az első probléma az EU-n kívüli import, Kína az első számú beszállító, de nem egyedüli. Ezek az országok tisztestőktelen versenykörülmények között termelnek, a környezetet, a munkavállalók jogait nem tartják tiszteletben, az EU-n kívül a szabályok sokkal kevésbé szigorúak, az energiaköltségek alacsonyabbak. Tajani biztos úr természetesen nagyon bízunk az acélipart érintő stratégiában, amelyet kidolgoz, és köszönetet mondunk önnek, mert több ízben hangoztatta, hogy az EU-nak korszerűsítenie kell az állami támogatásokkal és a versennyel kapcsolatos szabályokat. Ezzel kapcsolatban utalnék Ternire, a Terni üzem, egy európai ipari vagyon, kincs, nem csupán olasz, az első ö, rozsdamentes acéltermelőhely, nagyon nagy mértékű a minőségellenőrzés, az újrahasznosítás és a többi. Az antitrust engedélyezte a tenni termelőhely és a fucsilei üzem összeolvadását. Egy fintárság vette át ezt, 1 millió 900 ezer tonnát termeltek. Most versenyképességi hiány fenyegeti a vállalatot, nagy az aggodalom ezzel kapcsolatban. Végezetül elmondanám, hogy hogyan lehet egy hosszú távú ipari tervet garantálni, amely figyelembeszi a jelenlegi piaci szegmens arányokat és a foglalkoztatást, hogyan lehet csökkenteni az energiaárakat, miért nem lehet egy minőségi tanúsítványt bevezetni az acélipari termékek számára. Köszönöm. Ιταλικής παρουσίας συνέχεια. Το λόγο έχει Köszönjük szépen, a következő felszólalónk pedig Patricia Toja asszony másfél percre. Grazie. Köszönöm. Az energiaválság nagyon nagy árat követel a foglalkoztatástól, rengeteg munkavállalótól, akár állandóak, akár bizonytalan körülmények között dolgozók. A nagyobb acélipari vállalatok egyre inkább távol-keletre vagy Amerikába települnek át, és nagy a kérdés a mi fejlődési modellünk érvényességét illetően. Európának vissza kell térni ahhoz az elképzeléshez, hogy az ilyen gyáripari rendszernek szilárd termelési alapra van szüksége, hogy az európai piacot el tudja látni, fontos a stabil acélipar megvédése, támogatjuk Önt, biztos úr, csak így tudjuk megállítani az ipar hanyatlását. Itt egy kettősségről beszélünk, nagyon gyakran hangoztatják ezt az ágazattal kapcsolatos viták során. Itt a környezetvédelmet, illetve a munkavállalók szempontjait állítják szembe, ez téves. Az acélipar szerves része az iparnak, ehhez korszerű technológiákra, megfelelő megoldásokra van szükség, amelyek a különböző követelményekkel számot vetnek és nagyon erős tervezhetőségre is szükség van a fenntarthatóságra, mert nem szabad visszalépnünk. Egy igazi hozzáadott értéket jelent ez az ágazat, ezzel akarunk a világban, a versenyben helytelni. Támogatni kell a beruházásokat, az új technológiákat, új gyártási folyamatokat, a létesítmények tanúsítását. Az európai gazdaságnak hatékonyan kell felhasználni az erőforrásokat, az energiaforrásokat is, és a kutatásokat kell folytatni a különböző új anyagokkal kapcsolatosan. Köszönöm. Most pedig Kolárska Bobinska asszony, azok kettő percre. Bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Európában és Lengyelországban is. Ezzel együtt sok olyan régió van, ahol sokan elveszítették a munkahelyüket, a munkaadók ugyanis olcsó acélt importálnak Indiából. Klasszikus példája ez annak, amit carbon leakage-nek nevezünk, tehát a széndiokszid kibocsátás áttevődik más régiókra. Hogyha az Európai Bizottság úgy jár el, mint eddig, akkor ez még súlyosbodni fog, az úgynevezett backloading hatalmas problémát jelent az acélipar számára. Ez a döntés nem csak az árakra van kihatással, hanem egy első lépés is gyakorlatilag az állami támogatások irányába. Igaz, hogy döntöttünk arról, hogy hogyan lehet a vállalatok költségeit megtéríteni, azonban sok tényező arra utal, hogy az egyes tagállamoknak nincsen forrásuk arra, hogy ezeket a költségeket átvállalják. Csütörtökön szavazni fogunk a COP18-ról. A dokumentumban az áll, hogy aggaszt bennünket az import növekedése. Egyértelmű döntést kell hoznunk arról, hogy készen állunk-e arra, hogy exportáljuk a munkahelyeket, és a, a környezeti rendelkezések miatt. Galtieri úr. Micro. Grazie, Presidente. Ma le attuali difficoltà... Köszönöm, elnök úr. Az európai acélipar jelenlegi nehézségei elgondolkodtatnak az ipar szerepét illetően, a szakpolitikákban, amelyek nem csupán az ipar kompetenciáira vonatkoznak, hanem itt a versenypolitika, a kereskedelempolitika, a kohéziós politika, adógyi politika is fontos. Az acélipar központi szerepet játszik a gyáriparban, tehát egy kicsit korrigálni kell a beállítást, amely a termelés, a szolgáltatásokra koncentrált az ipar helyett. Különböző recept teket hallhattunk. Itt van például a Terni vagy a Piombinói üzem, illetve ezek különböző problémái. Ami a versenypolitikát illeti, itt ki kellene jelenteni, hogy globális perspektívára van szükség a domináns pozíciót illetően, ami pedig a specifikus eseteket illeti, nagyon fontos a terni üzem megőrzése, a az Intokump részéről a beruházások hiányának megszüntetése, ami pedig az adógyi politikákat illeti, végre kell hajtani a júniusi növekedési paktumban foglaltakat, amelyek az adógyi konszolidációt támogatják, ez a növekedést mindenképpen erőmozdítja. Végezetül az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokat is újra kell gondolni, annak érdekében, hogy a stratégiai nagy termelőhelyeket meg lehessen őrizni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadnám a szót Astrid Luling asszonynak kettő percre. Köszönöm, elnök úr. Számomra nagyon súlyos dolog volt a az én szülővárosomban, Szüflanszban az acélgyár bezárását végignézni, ott 70 személy volt, noha a 80-as évek elején 4000 ember dolgozott ott. Ez már a történelem egy darabja, és az emlékezet egy darabja, amely megsemmis, megsemmisült, és osztom a szomorúságukat, ugyanakkor több ezer ember dühét is, és itt nem arról van szó, hogy a gonosz kapitalisták bezárják az üzemeket azért, hogy a már így is túl gazdag részvényeseket táplálják. A gazdasági válság hozzájárult a kereslet csökkenéséhez, illetve a túlkapacitáshoz a termelésben, de itt van az európai szabályozás eltúlzottsága is, amely csökkenti versenyképességünket. Ezt sem lehet megkerülni, ezt a kérdést és nem a gazdasági döntéshozók ellen vagyok, de minden esetre a az acélgyárak bezárásának pusztó, pusztító következményei voltak a tudás elvesztését illetően is, és ne fogalmazunk meg irrealista ígéreteket, de vállaljunk kötelezettséget egy európai iparpolitika mellett, amely méltó erre a névre európaiként stratégiai érdeket kell megvédnünk, és az acélipar bizonyosan egy olyan ipari elem, illetve öm, olyan elem, amely stratégiai. Ez nem protekcionizmust jelent, nem a határok bezárását. Európa azonban nem működjön szűrőként, ahova mindenki beléphet. Fő ö, partnereink e tekintetben utat mutatnak nekünk az acélipar esetében meg kell határozni a minimum normákat, amelyek egy ö, iparág szemre súlyos nehézségeket okoztak, de ez újra talpra fog majd állni. Az európai iparpolitika el tudná kerülni ezeket a problémákat oly módon, hogy az európai ipar versenyképességét közben ne csökkentse. Azt hiszem, biztos úr, hogy megértette, hogy nincs már vesztegetni való időnk. Köszönöm szépen. A jó szomszédság témáját fölveti itt a plenárison, és betartotta a hozzászólási idejét is. Most pedig megadnám a szót Frederik Darden úrnak másfél percre. Merci, Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az acélipar a jövő ágazata, ezt ismételjük meg, a munkavállalóink fontos tudást halmoztak fel ebben az ágazatban. Ez a gyáripar első számú nyers, nyersanyaga, például az autóipari, ez nagyon fontos munkahelyeket teremt, az ipar szövetében nagyon fontos szerepet játszik, nagyon fontos beruházásokat hajtottak végre gyakran, az állami ágazat részvételével a kutatásba az új acélipari termékek kifejlesztésébe erőtes hozzáadott értékkel. De nézzünk meg egy példát a nagyvállalatok túlkapásait illetően. Az Arcelor Mittel több éve a Mosel Luxemburg Liezsi területet üzemelteti, a termelői kapacitást fokozatosan csökkenti. Mi ennek a stratégiának az alapja? Itt ezen termelőhelyek közötti versenyről van szó, és a beruházások újraorientálásáról bezárja az olyan helyeket, amelyek még teljesítőképesek, tehát cselekednünk kell. Az Európai Bizottság néha kész a verseny védelmére. Itt visszaélésekről van szó a verseny területén, tehát a bizottságnak ezeket az eseteket mindenképpen támogatnia kell. Most pedig Beres asszonynak adom a szót egy percre. Merci, monsieur le président. Je... Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Nos, tehát három vita kapcsolódik itt egymáshoz a napi rendünkön. Önnel a témák középpontjában egyes vitáknál Andor úrral folytattunk megbeszélést. Most itt az iparpolitikáról beszélünk. Ez a, a munkahelyteremtési politikák központjában is el. Barney úr is nagyon fontos szereplő itt, nagyon sok stratégia mögött itt a gazdaság finanszírozásáról van szó. Ez lebontja az ipar szövetét Európában. Ez az a láncszem, amelyet nekünk újra kell fonni, hogyha megengedik a kép folytatását. Köszönöm, hogy a munkacsoporttal kapcsolatban kezdeményezést foganatosított. Ez logikusan nyersanyagokkal kapcsolatos gondolkodás és az autóipar problémái között kapcsolatot teremti meg. A kutatás és a fejlesztés kérdése is ide tartozik, valamint a munkáják minőségének kérdése. Mindig meglep, hogyha azt látom, hogy milyen sok európai mobilizálódott azért, mert nincs már hozzáférésünk a ritka földfémekhez, ez egy stratégiai kérdés, annak mintájára, amit az amerikaiak tesznek néha. És aztán az acélipar kérdés az európaiak számára úgy szintén stratégiainak tekinthető gazdaságunk szempontjából. Mittal úr pedig úgy viselkedik, mint egy beruházó, mint egy pénzember, és nem teremt hozzáadott értéket, a hozzáadott értéket lebontja, destabilizálja, szétrombolja a termelési egységeket, vállalatokat Európában, aztán bányákat vásárol, hogy még jobban megszervezhesse a spekulációt. Köszönöm. Köszönöm, Peres asszony. Hárman kértek szót a spontán hozzászólások keretében. Ön és Pallone asszony, Pallone úr. Tanto, ringrazio. Köszönöm, elnök úr. Pallone. nem, nem, nem, nem, nem, Pallone úr. Köszönöm, elnök úr. Valóban rövid leszek, távirati stílusban fogalmazok. Két kérdést Tajani biztos úrhoz. Nem akarom azt megismételni, amiről kollégáim szóltak. Nagy résszel egyetértek, másokkal nem, de az acél mindenképpen stratégiai fontosság Európában. Gyakran siratjuk ezt az ágazatot, és Tajani biztos úr nem látjuk, hogy a világ megváltozott domináns pozícióra beszélünk, ez az antitrustot jelenti. Nos, még mindig vannak törvényeink, biztos úr, amelyek 1997-re nyúlnak vissza, 1957-re nyúlnak vissza, amikor a világ teljesen más volt, mint most. Teljes mértékben megváltozott azóta a világ, más helyzetek alakultak ki, új piacok, India, Kína, Brazília, tehát egy valós, akár tisztességtelen verseny is, de biztos úr, ezeket a régi, előregedett avit törvényeket akarjuk végre módosítani, és amikor a fúzióról beszélünk, a bizottság ö, figyelemmel kísér ezeket az üzemeket, hogy elkerüljük a spekulációt? Ezt Rossi. Oreste Rossi úrnak adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, köszönetet mondok Szártóari kollégának, mert ezen kezdeményezéssel lehetővé teszi számunkra, hogy végre vitázzunk egy olyan problémáról, amely nagyon sokakat érint, több tízezer munkavállalót. Itt az Európai Unió az éghajlatváltozás elleni küzdelemben lép fel, mégpedig egyoldalú és túlzott módon, és ez a munkanélküliség veszélyével fenyeget az acélipari üzemeket még inkább károsítja az Európai Bizottság döntése az ingyenes széndiokszid kvótákat, kvótákat visszavonását illetően, amelyeket már kiosztottak. Az Európai Bizottság már bejelentette, hogy ezen intézkedések főleg az acéliparban, acélipart sújtják majd, és 2010-ben ez az iparek 10%-át veszítette el a termelésének, 2012-re további 12%-os veszteséget jeleznek előre. Az egyetlen megoldás az importtermékekre vám kivetése, az acél termékek költségeit így kell differenciálni a harmadik országok termékeihez képest. Az utolsó hozzászólás Morganti úr. Komisszárió Tajani. Tajani biztos úr tegnap délután Toszkána tartomány egyes városai megálltak néhány órára Piombinóban 10 ezer ember vonult utcára, munkavállalók, nyugdíjasok, munkanélkülek, egyszerű állampolgárokkal megkongatták a vízharangot. Szeretném most ezt ide is elvinni az Európai Parlamentbe, Strasbourgba. A városunkat a halál veszélye fenyegeti, hiszen évtizedek óta az acéliparból élünk. Lukini a leginkább sújtott vállalat, ez több ezer munkahely vesztéséhez vezethet. Kihat ez a teljes gazdaságra és a város életére. Azt Kérem tehát, hogy az Európai Unió erős jelzést küldjön az európai acélipar megmentése érdekében. Ez nagyon nagy nehézségekkel küzd ma. Nagyon sűrűs verseny nyomasztja, különösen ázsiai oldalról. Az acéllal indult meg 51-ben az európai integráció, ennek folytatását éljük meg most. Éppen ezért a közösségi intézményeknek fel kell lépniük ezen ágazat védelmében, amelyet továbbra is stratégiai és elsődleges jelentőségűnek kell tekinteni. Most pedig a bizottság alelnöke Antonio Tajani President. Köszönöm, elnök úr. Világos, hogy a parlamenti képviselők felszólalásai, akik szót kértek ma este a, az ipari rendszer, az európai ipari rendszer versenyképességére irányul. Az acélipar ágazata, ezt elmondtam Szartori képviselőasszony szóbeli kérdésre válaszolva, és kulcsfontosságú. Természetesen most megállni a helyünket a globális versenyben, ez azt jelenti, hogy megváltozott körülményekkel kell szembenéznünk, ahogyan ezt nagyon sok képviselő kiemelte ezen vita során. Ezért is van az, hogy az utó, legutóbbi versenyképességi tanács során vitáztunk az iparpolitika kérdéseiről, ennek erejéről globális szinten, illetve az ott fennálló problémákról egy olyan kontextusban, amely megváltozott Hát, az 50-es évekhez képest. A jelenleg zajló vita a bizottságon belül, nos, éppen ezzel a témával kapcsolatban kaptam egy levelet hét ország részéről, hét erősen iparosodott ország részéről, Luxemburg, Franciaország, Olaszország, Németország, ezek többek között, mely országok ragaszkodnak ahhoz, hogy ezen kérdésről nyissunk vitát, valamint az állami támogatások kérdését illetően Almúnia biztos úr, aki a versenypolitika felelőse egy reformprojektet kíván bemutatni. Megnyílt a vita a bizottságon belül is, hiszen mindenképpen lépést kell tartanunk a fejleményekkel, emlékeztetvén arra, hogy a verseny jogszabályok alapvető fontosságuk a növekedés szempontjából, mindenképpen védelmeznünk kell a belső piacot. Úgy tűnik számomra, hogy a parlamenti képviselők szavaiból ez eh, világosan kiviláglott. Ez egy olyan téma, amelyről vitáznunk kell, és amelyen el kell gondolkodnunk a következő hónapok során hogyha azt akarjuk, hogy iparunk versenyképes legyen. És a belső piaci politika is, Pervas Bereznek válaszolva, szintén bevonandó ebbe a fellépésbe. Barnier biztos úr bizonyosan azok között van, akik a legnagyobb meggyőződéssel támogatják az európai iparpolitikát. Jó magam, benne mindig is támogatóra találtam minden kezdeményezést illetően, amelyeket elkívánok fogadni, beleértve az acéliparral kapcsolatos kezdeményezést. Politikai szinten Európában bizonyosan volt egy fordulat. Itt utalnék a 20%-os célkitűzésre, mert a 20%-os széndiokszid csökkentés mellett, illetve a 20%-os megújuló energiák mellett ott van a 20%-os GDP célkitűzés, mely az iparpolitikához kapcsolódik. Természetesen sok még a tennivaló az acéliparban, utalnék itt eh, a kibocsátás kereskedelem ügyére, amelyet több képviselő is felvetett. Két téma van itt. Egyrésztről egy kedvező választ adott már a bizottság itt a kompenzáció kérdésére. 85%-át eh, engedélyezzük a az állami támogatások összegének ebben az ágazatban, és valamennyi ágazatot beleillesztettük ebbe, beleértve az acélipart. Ami pedig a backloadingot illeti, az Európai Bizottság javaslattal állt elő. Most a labda az Európai Parlament térfelén van, amely ítéletet alkothat erről, mert természetesen a tanács, illetve a parlament támogatása nélkül semmit nem tehetünk ebben az ágazatban. De tudomásul vettem az aggodalmakat, amelyek itt kifejezésre jutottak. Arra is szükség van azonban, mert nem hiszem, hogy ezt nem lehetne megtenni, hogy a környezetvédelmi politikát összeházasítsuk az iparpolitikával. Válaszolnék Duran asszonynak is, méghozzá franciául teszem ezt, az új keretprogram, a Horizon 2020 új lehetőségeket teremt a kutatás finanszírozásához, hogy hatékonyabban állítsuk elő a nyersanyagokat és az energiát. Az acélipar már egy új partnerségi, PPP partnerségi javaslat képezi. Azt hiszem tehát, hogy a következő pénzügyi keretben is használhatjuk majd ezt a koncepciót. Ami pedig a nyersanyagokhoz való hozzáférést illeti, ezt is felvetettem. Erről beszélt egyébként Mercedes képviselő felszólalásában, és Pervans Berez is emlékeztetett rá, hogy a ritka földfémek problémája bizonyosan nem az egyetlen probléma, amely fennáll, de a nyersanyag stratégia alapvető jelentősége az acélipar számára is. Ahogyan ön tudja, számos megállapodást írtunk alá az Európán kívüli országokkal, és beindítottunk egy Innovation partnership is az újrahasznosítás és a kitermelés támogatására a nyersanyagokat illetően. Ezen fellépést a jelenlegi pénzügyi terv, illetve a következő pénzügyi terv keretében is finanszírozzuk majd. Ezt illetően az Európai Parlament különleges kötelezettségeket fog majd vállalni. Ami pedig Ternit illeti, úgy vélem, hogy Almunia biztos úr teljes mértékben, tiszteletben tartotta a hatályos jogszabályokat, úgy vélem, hogy egységesen megtartotta terni termelőhelyet, gyárat, ez teljes mértékben kedvező elem, ez lehetővé teszi az, el, az eladás sokkal veszélyesebb lett volna, ezen ipari termelőhely feldarabolása veszélyes lett volna, ezt egyben sikerült tartani. Ez azt jelenti, hogy jobb garanciákkal lehet eladásra bocsájtani, akár a munkahelyek, akár az ismeretek védelmében. Ami pedig a cső termékek kialakítását illeti, nos ez nem képezi most részét ennek a termelőhelynek. Itt földrajzi szempontból szorosan kapcsolódik ez a termelőegység a fő termelőegységhez, de úgy tűnik számomra, hogy van egy hajlandóság a jelenlegi tulajdonos részéről azt illetően, hogy ezt a cső termékeket gyártó egységet is értékesíti majd. Tehát az a probléma, amelyet Angelili asszony felvetett, az mindenképpen megoldható egy fontos ipari termelőhely védelmének érdekében. Ez a termelőhely nem csupán Olaszország, hanem az egész Európai Unió számára fontos. Nagyon jelentős, nagyon fontos tehát az iparpolitika az Európai Unió számára. Erről még a következő versenyképességi tanács alkalmával vitázunk, melyre december 10-én kerül sor. Ott nagyobb jelentőséget kívánunk majd tulajdonítani az iparpolitika szerepének, illetve az ipar képviselőinek Köszönetet mondok a ciprusi elnökségnek azért, mert segít engem ebben a fellépésben, és 9-én este össze akarom fogni az iparügyi minisztereket is, hogy az autóipar válságáról vitázzunk, amely nagyon szorosan kapcsolódik az acélipar válságához. A bizottság részéről van tehát egy erős eltökéltség annak érdekében, hogy védjük iparunkat, azt korszerűbbé, versenyképesebbé, környezetbarátabbá tegyük, de bizonyosan alapvető eszköz ez ahhoz, hogy kilábaljunk a válságból, tehát meg kell védenünk a munkahelyeket. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, elnök úr, és ezzel zárom és szavaimat, hogy azok az áldozatok, amelyeket kértünk polgártársainktól, nos, ezek elengedhetetlenek, de amikor az áldozathozatalt nem, ker, nem kíséri erős növekedési politika, illetve erős iparpolitika, akkor ezek az áldozatok esetleg haszontalannak bizonyulhatnak, vagy akár károsnak is polgártársaink számára. Éppen ezért fontos két fronton dolgoznunk, és az én felelősségem és szándékom is, hogy erőteljesen támogassam az egész Európai Unióban a növekedési politikát, oly módon, hogy védjük és versenyképesebbé tesszük az acélipart. Köszönöm. Vicepresidente de la Köszönöm a bizottság alelnökének, hölgyeim és uraim! Ezzel lezártuk ezt a témát, decemberben szavazunk, most a következő napi rendi pont következik, a bizottság és a tanács nyilatkozatai. A Nemzetközi Távközösi Egyesület világkonferenciáját illetően, illetve a Nemzetközi Távközlési Szabályzás esetleg